So good afternoon everyone. First of all... Jó napot kívánok! Először is elnöki bejelentések következnek. Van lett tolmácsolás erre az egy alkalomra, és köszönöm, hogy eh, ilyen eh, rövid határidővel a tolmácsszolgálat biztosította a lett nyelvű tolmácsolást tehát eh, a napirendi pont az Euró Lettország általi 2014. január 1 bevezetése. Balc úr a raportőr, és meg is adom neki a szót. Äh, Herr Vorsitzender, zunächst einmal möchte ich anmerken, dass aus meiner Sicht Lettland... Köszönöm, annyival azzal kezdeném, elnök úr, hogy 2008 óta Lettország nagy fejlődésen ment keresztül. 2008-ban gyakorlatilag gerincre vágta Lettországot a válság. Az Európai Unió, a Világbank és az IMF segítették meg. Hát, és néhány éven belül a lett gazdaság nagyon szépen felgyógyult ebből a válságból. Gyakorlatilag egyfajta iskola példája annak, hogy hogyan lehet a takar- megtakarítási intézkedéseket és a takarékossági programokat sikerre vinni. A IMF-től felvett hitelt időben sikerült visszafizetni, és az Európai Unió és a Világbank felé is sikerülni fog visszafizetni a felvett támogatásokat. Úgyhogy kiváló éveknek kiváló évek állnak a lett, ország, lett ország mögött, úgyhogy gyakorlatilag felkészültek az euró bevezetésre, ami nem jelenti azt, hogy nincs még további teendő. Májusban jártam ott személyesen, és a lett pénzügyminiszter meghívására a lett központi bankban, Rigában jártam. Azt kell mondanom, hogy nagyon lenyűgözött, hogy milyen erőfeszítéseket tett a lett kormány, és valóban felkészültek az euró bevezetésére. A látogatásom alatt is ezt nagyon világossá kívánom tenni, hogy nem csak a kormány képviselőivel és a, a gazdaság és a bankok képviselőivel beszéltem, hanem, és ezt külön kértem is, a civil társadalom képviselőivel is, valamint olyan szervezetekkel, amelyek ellenzik az euró bevezetését Lettországban. Éppen ezek a beszélgetések voltak nagyon érdekesek, és rávilágítottak arra, hogy milyen a hangulat, hogyan vélekednek az euró bevezetéséről Lettországban. Egy dolog teljesen világosá vált számomra, Lettországban a polgároknak nagy részét meg kell még győzni arról, hogy érdemes bevezetni az eurót. Tehát a lett kormánynak a kommunikáció terén, a tájékoztatás terén nagyon sokat tennivalója, mert meglátásom szerint éppenséggel a polgárság részéről, lakosság részéről elmaradó széleskörű támogatás jelenthet nagy problémát. Kikristályosodott az eszmecserés során, hogy nagyon sokan nem érzik még megfelelően tájékoztatva magukat, nem volt konstruktív dialógus a hatóságokkal, és ezt hiányolják. Aztán ugye a túlzott ár emelkedésektől való félelem is egy olyan dolog, amitől tartanak. Ez is indokolja a szkepszist a lakosság körében, és ez csak lassan hagy alá, hiszen a lakosság egy harmada támogatja csak az euró bevezetését Véleményem szerint én, hogy a, éppen elmondtam, ez még túlságosan kevés. A kommunikációs és tájékoztatási kampányok vagy már zajlanak, vagy pedig a hivatalos döntést követően kerülnek előkészítésre. Itt is van azonban még kiigazítani való. A célkitűzés mindenképpen az kell, hogy legyen, hogy az országban mindenkit sikerüljön elérni, a vidéki területeken élőket is, és számukra érthető módon kommunikálni az euró bevezetésének az előnyeit. Meg vagyok róla győződve, kedves kollégák, hogy a brüsszeli igennel egy pozitív üzenetet tudunk közvetíteni, és akkor az elfogadottság a következő hónapokban egészen a bevezetésig, az euró bevezetéséig növekedhet. Nézzük akkor a konvergencia kritériumokat. Akkor a kritériumok teljesítését, illetően semmiféle kétel nem merül fel, és hát ez a bizottság és a központi bank jelentéséből is világosan látszik, úgyhogy csak egy rövid áttekintést adnék a mai nap. A bizottság és az LKB számai magukért beszélnek, optimista képet festenek a lett gazdaság helyzetéről, különös tekintettel a konvergencia fenntarthatóságára. Ami az árstabilitást illeti, 1,3%-os az infláció lett országban, és ezáltal a három referencia állam között szerepel, hiszen 2,7 ez a kitűzött érték a másik két ország, Írország és Svédország, ugye a két példamutató ország. És ez pozitív költségvetési deficit, ami a GDP arányában 0,2%, az államadóság 40,7% volt 2012 végén. Azt hiszem, hogy, azt hiszem, hogy ez is nagyon szép eredmény. A hosszú távú kamatok 3,8%-nál tartanak, itt is a három referencia állam között szerepel, úgyhogy ez is egy pozitív hír. Ha megengedik, még egy pár észrevételt tennék. Előzetesen elsősorban a lett szektornak a stabilitását illetően merültek fel aggályok, különösen a külföldi betétesek aránya miatt, ami 50%-ot tesz ki valamennyit tekintve. A lett szektor európai összehasonlításban viszonylag kicsinek nevezhető, a GDP-nek a 30%-át adja, Európában ugye ez 370 százalék, úgyhogy ezekkel az idegen betétekkel, ami, ami egy idegen jelenség az országban, még tényleg újdonságnak számít, miközben az ügyfelekkel való, tehát idegen betétekkel, ügy, idegen ügyfelekkel való kultúra az nem idegen az országtól. Nagyon sok az orosz ajkó lett országban, ugye? Azok a bankok, amelyek tevékenykednek az idegenbetétekkel, nagyon szigorú szabályoknak vannak alávetve, sokkal szigorúbbaknak, mint más bankok, pont annak érdekében, hogy az ebben rejlő kockázatokat megelőzzék. A Financial Capital Markets Commissioner bizottsággal is volt egy találkozóm, amely a bankfelügyeletét is felel, és ezen bankok képviselőivel is tárgyaltam. Ennél fogva be tudok arról számolni, hogy nagyon aktív az együttműködés az illetékes hatóságok is ezen bankok között. És a cél nyilván az, hogy a felmerülő kockázatokat fel lehessen ismerni, illetve vissza lehessen szorítani. Ugyanakkor azért az ebben rejlő kockázatokat tényleg nem szabad alábecsülni, és a mostani monitorozását, a meglévő intézkedéseknek a kockázatok visszaszorítására fenn is kell tartani. Úgyhogy, kedves kollégák, véleményem szerint Lettország nem vethető össze Ciprussal, mivel teljesen mások a feltételek. Ezt itt már hallottam a folyosói beszélgetésekből, de nekem az a benyomásom, hogy semmiféle alapja nincsen az ilyen összehasonlításnak Ciprussal. Végezetül, ami gondot okoz, az még mindig a túl magas munkanélküliségi ráta, 15% volt a múlt év végén, nagyok a regionális különbségek, és különböző egyéb hiányosságok is mutatkoznak, a végzettségek, a szakképzések és az elhelyezkedési lehetőségek között. Úgyhogy ezeket a strukturális deficiteket a munkaerőpiacon egy sokkal aktívabb munkaerőpiaci politikával, foglalkoztatási politikával lehetne kiigazítani, illetve képzési reformmal, az oktatási rendszerek reformjával. Összefoglalásképpen hagy mondjam akkor a következőt. Lettország a kemény reformok és megtakarítási intézkedések révén kikecmergett a válságból, és ezért jelentéstevőként én elismerésemet fejezem ki az országgal szemben. Azonban voltak olyan költségek is, amelyek együtt jártak az intézkedésekkel, amelyek lecsapódtak, sőt még mindig megmutatkoznak a munkanélküliségi rátában. Úgyhogy ezeket az eddigi erőfeszítéseket fenn kell tartani, annak érdekében, hogy a gazdaság továbbra is is fenntartható módon fejlődjön, és megmaradjon a konvergencia kritériumoknak a teljesülése. Utolsó mondatom, Lettország helyes úton jár, és az euró nem fog gyengülni azáltal, hogy bevezetésre kerül Lettországban. Úgyhogy én őt üdvözlöm az ország eurozónához való csatlakozását. Köszönöm. Köszönöm. A szocialista frakció nevében Kutász úr kap szót. Uh, Köszönöm, elnök úr. Először is um, mondanám, Padar úr az előárnyékre adónk, sajnálatos módon nem tud lenni. Present, uh, his point of view. Ezért um, az ő nevében osztanám meg a frakció véleményét a jelenlévőkkel. Először is köszönjük az előadónak, Balc úr valóban nagyon kegyensőzött jelentést tett le az asztalra, hogy ő is elmondta, a lett kormány az elmúlt években uh, óriási erőfeszítéseket tett az eurós csatlakozásért, az államháztartást egyensúlyba hozták, a gazdasági növekedést, gazdaságot is rendbe rakták, illetve a gazdasági növekedés terén az unióban éllovasok között vannak. Ugyanakkor nem szabad elfeledkeznünk a kockázatokról sem, hiszen minden érmének két oldala van. Először is a pénzügyi ágazat stabilitása, illetve a nem belföldi betétesek aránya. Kulturális földrajzi okoknál fogva már meg igen magas ez az arány, megpróbálják ezt csökkenteni megfelelő intézkedésekkel. Politikai kockázat is van, az eurózóna és Lettország jövője szempontjából nagyon fontos, hogy politikailag a rövid távú érdekek eh, nehogy előtérbe kerüljenek. A bújtatott áremelkedéseket el kell kerülni. A, ahogy a jelentés tervezet is eh, mondja, az eh, jelenleg az üvegcégen alacsony, és a hosszú távú strukturális munkanélküliséggel kapcsolatban aktív munkerőpiaci lépésekre van szükség, és az oktatás reformjára. A szocialista frakció nevében Padar úr teljes messzeséggel támogatja Balc úr jelentését, és azt, hogy Lettország jövő év január 1 belépjen az euróvezetbe. Egyetértek én is Balc Valóban Lettországnak folytatnia kell megkezdett reformokat. Végezetül üdvözöljük Lettországot az Euró klubban. Köszönjük Kutás úr, aki a szocialista frakció nevében eh, mondta el a véleményét, a liberálisok eh, nevében Klimc úr. Köszönöm szépen. Hát gyakorlatilag az előttem szólók már az összes fontos észrevételt megtették, keveset tudok hozzátenni. Mindannyian tudjuk, hogy különösen a polgárság a saját eh, valutájához való viszonya mekkora jelentőséggel bír. Úgyhogy azért ne becsüljük alá azt, hogy két harmada a letteknek igencsak kritikus érzelmeket táplál az euró irányába. Döntően attól függ majd minden, hogy az bevezetés után egy-két évvel teljesül-e az, amit a kormány ígér a polgároknak. Azaz, hogy az euró bevezetésével továbbra is stabil lesz a valutájuk, és nem lesz infláció, és nem szaladnak el az árak. Tudjuk jól, hogy a különböző országokban ugyanezeket az ígéreteket fogalmazták meg, de csak ritkán sikerült ezeket betartani. Saját országomból Mondhatom, hogy ugyanezek voltak az ígéretek, azonban a szolgáltató iparban nagyon rövid idő belül érezhetően megnövekedtek az árak, és ezt el kellene kerülni Lettországban, mert máskülönben a lakosság nagyot fog csalódni. A második megjegyzés. A potenciális kockázatokat is el, ö, szem előtt kell tartanunk, már itt az idegenbetétesekről esett szó, de vannak más tényezők is, amelyek eléggé kockázatosak. Litvánia 2006-2007-ben majdnem ott tartott, hogy bevezeti az eurót, aztán nem vezették be mégsem, mert nagyon bizonytalanak voltak, hogy hogy alakul majd az infláció. És akkor el is jutottunk az energia témához, hiszen Lettország nagyban függ az energiaimportjától, nagyon erős szállag fűzik etenkintetben Oroszországhoz, és a trendek, főleg az árak alakulásának trendjei ezen a területen hiába vannak hipotézisek, a valóság nagyon gyorsan balról beelőz. Úgyhogy meg kell néznünk majd számokban is, hogy ez mit jelent, mire visz az, hogyha 20%-kal nőnek az energiárak, a gazdaságra milyen hatása is lesz, hatása lesz ennek is, hogy reagálnak erre a lakosok. Hát számunkra, tehát azon 17 országra nézve, ahol már bevezetésre került az euró, nyilván nagyobb siker, hogyha az eurozónához csatlakozik Lettország, mint magára az országban nézve. És hát ez is mutatja a nehézségeket, hiszen vannak még, akik hisznek az euróban, és érdekük fűződik hozzá, hogy bevezessék az eurót. Azonban Lettország számára ez egy eltökélt politikai szándék, hiszen ha csatlakoznak a klubhoz, akkor még erősebben összekötetésbe kerülnek a nyugati országokkal, még erős teljesebb szálak fűzik hozzá őket, mint eddig de hát az előttem szóló már elmondta, és így csatlakozom hozzá, támogassuk az euró bevezetését országban. Köszönjük szépen, a zöldek nevében fog most szót kapni eh, a raportőrnek. Köszönöm, elnök úr. Mi megerősítjük a támogatásunkat Lettország csatlakozásához amely tovább viszi az európai integrációt, és ebben a, az időszakban különösen nagy szükség van jó hírekre. Éppen ezért támogatjuk Balc úrnak a munkáját, akinek igaza van abban, hogy ragaszkodik a politikai, kulturális, illetve hangsúlyozza a politikai, kulturális nehézségeket, Eh, amelyek tapasztalhatók a lakosság körében. Nincsen lelkesedés, de úgy tűnik, hogy eh, ha ön, az, amit mond, önnek igaza van, eh, akkor dolgozni kell még azon, hogy a lakosság teljesen elfogadja ezt a döntést. Az elmúlt években ezek a balti országok komoly sikereket értek el, ugyanakkor a jövőben is oda kell figyelnünk. Figyelem, e, Lettország nem Ciprus, túl egyszerű lenne Ciprushoz hasonlítani. Ugyanakkor van bizonyos e, ciprusi szindróma, nem szabad e, tehát félrefordítanunk a tekintetünket. mindent eh, meg kell tennünk, hogy eh, az eurozóna eh, kritériumai erősek maradjanak, ne alakulhassanak ki újfajta adóparadicsomok. Erre oda kell figyelnünk. Vannak tehát kockázatok, óvatosnak kell maradnunk. Az előbb felszólalók Beszéltek arról, hogy a banktitkot felül kell vizsgálni, mert a jelenlegi formájában Lettország gyakorlatilag a külföldi betétek egyik menekülési helye lehet, mint ahogy ön is raportőr úr jelezte, a lettországi betétek fele külföldinek számít, leginkább a nagy szomszédtól jönnek ezek a betétek. És aztán van egy másik dolog, amit ön nem említett ugyan, de bizonyára tudja ön is. Ez a lett kormány adópolitikája, adóstratégiája, ami arról szól, hogy a társasági adókat minimálisra akarják csökkenteni, és ez adó torzulásokat fog eredményezni a többi eurozónás országgal kapcsolatban. és gyakorlatilag egy porszívó hatást érhet el Lettország magához vonza a, a társaságokat a többi eurozónás országból. Tehát figyeljünk oda, legyünk óvatosak, a mi állásfoglalásunk egy politikai jelzés, amelyben ezt az óvatosságra intést ki kell fejeznünk, tehát nem kérdőjelezzük meg, sőt támogatjuk a belépést az eurozónába, de bizonyos módosítókra szükség van az állásfoglalásban, amelyek eh, a további eh, kritériumok, eh, és különösen az adó kritériumok vonatkozásában kicsit erősebben lennének megfogalmazva. Köszönjük, most az ECR részéről Szile úr következik. Köszönöm, én magam is megragadnám ezt a lehetőséget, hogy lettül beszéljek mert van lett eh, tolmácsolás. Eh, először is eh, szeretném a pozitív légkört kiemelni Lettországban hogyha megvizsgáljuk vagy megnézzük az Európai Központi Bank konvergencia jelentését, eh, akkor eh, azt látjuk, hogy eh, a konvergencia folytatódik és csökkennek a különbségek. Ugyanakkor Balc úr fenntartásait vagy aggájait megértem. Nem arról van szó, hogy a társadalom nem jut elég információhoz, lehet, hogy az euróval kapcsolatos negatív hírek hatására óvatoskodik a lett társadalom. Ugyanakkor a parlamentben képviselt pártok, és itt most gondolok a koalíciót alkotó pártokra, valamint az ellenzéki pártokra is, ők támogatják ezt a lépést, és nem beszél senki arról, hogy el kellene halasztani az euróhoz való csatlakozást. Az elmúlt fél évben ráadásul pozitív fejlemények is voltak. El lehet mondani, hogy az euró stabilizálni fogja a pénzügyi rendszert, és itt eh, most eh, külön kitérnék a nem lettországi illetőségű személyek betéteire. A bankfelügyelet megemelte a tőke követelményeket eh, minőségileg és mennyiségileg is, többek között pont azért, mert Lettország csatlakozni akart az eurózónához. nem lenne Európának sem érdeke, hogyha Lettország nem csatlakozna az eurózónához. A mi feladatunk most az, hogy az állami intézmények eh, ébersége és figyelme ne lankadjon Lettországban, mert eh, mint ahogy Kincz úr is mondta, és ez házi feladatnak tekintendő, oda kell figyelni ezekre a problémás harmadik országból érkező eh, befektetésekre, itt most eh, az áram eh, ellátásra gondolok, illetve további feladat megerősíteni a pénzügyi szektort, és ott sem hagyni, hogy harmadik felek, harmadik országok érdekeltségei túlsúlyra tegyenek szert. Er, ez erről Lettország is, illetve erről ugyanúgy gondolkodik Lettország, Lettország is, mint, mint a parlamenti többség itt. Nagy örömmel hallgattam meg a támogató véleményeket, és további támogatást kérek Lettország számára. Köszönöm. Suntis úr kapszol. Köszönöm, kérje Hieretések εγώ. Köszönöm, elnök úr. Jó magam is szeretném üdvözölni a lett tolmácsolás tényét. Sajnálatos mondom azonban görög tolmácsolás nincsen, ami tulajdonképpen a szabályainkat sérti, illetve görög nyelven nem elérhető maga a dokumentum, amiről beszélünk, mert pedig en, ezért így eh, nem lehet érdemben. Németül, németül vagy, illetve angolul elolvastam, de hát görögül nem áll rendelkezésre, így nem lehet megfelelően dolgozni. Ugyanakkor szeretnék gratulálni eh, lett kollégáinknak, hogy jövő évben már elsőtől minden bizonyal belépnek az euróvezetbe. Eh, Balc úr elmondta közvetve, Klimcúr elmondta közvetlenül, eh, mi szerint Lettország euró övezeti tagsága, a lakosság eh, sikere közben meg sem kérdezték az embereket arról, hogy be akarnak-e lépni. Hát eh, a támogatottságra pedig szükség van. Főként akkor, amikor az euró övezet nem egyértelműen vonzó, mint korábban volt. Megtagadjuk ilyen többségi támogatás hiányában országtól az euróvezeti tagságot, és ezzel az egész országot és az embereket büntetjük. Ez botorság lenne. Ami a Maastrichti kritériumokat illeti, Lettország teljesítette ezeket, sőt, ennél többet is tett. Amikor azonban, és ez egy általános probléma, a Maastrichti kritériumok tekintetében jól áll egy ország, általában a reálgazdaság nem áll olyan jól, és az emberek helyzete sem olyan jó. A, ha, hallottuk azt, hogy demográfiai problémák vannak, magas a fiatalok munkanélkülisége, bevándorlás is problémás, tehát ez nem a lett, nem Lettország elleni érvek ezek. A kritériumokat már korábban meghatároztuk, új kritériumokat nem lehet most hirtelen támasztani. Ez lenne az első. Tehát belép Lettország az eurozónában, és ha a kollégáknak igazuk van, akkor az nyilván egy politikai döntés következménye, illetve itt ma is ez születik, különös tekintettel a válságos időkre és az euróval kapcsolatos tapasztalatainkra minden ország a maga sajátos körülményei között létezik, és egyedül marad, látjuk erre példaként Írországot, Görögországot és Ciprust is. Holnap lehet, hogy Lettországnak kell majd nagyon súlyos terheket magára vállalnia azért, mert olyan a bankszektor, amilyen, és aztán nagyon nehéz helyzetben találják majd magukat a lettek és onnantól kezdve elkezdik majd a letteket vádolni azzal, hogy pazaroltak, illetve felélték a, a, a saját jövőjüket. Valóban korábban az eurozónán belül szemet hunytak a különböző szabálysértések felett, és ez nagyon sokba került az egyes tagállamoknak. Nem akarom önöket tovább sokáig fárasztani, éppen ezért utolsó megjegyzésként annyit mondanék, hogy nem beszélhetünk arról, hogy a lett nép így döntött volna, mert egyszerűen nem is rendelkeznek megfelelő információkkal. Mindenki azt mondja, hogy a közvéleményt figyelembe kell venni, de aztán tényleg figyelembe vesszük, érdekel minket ez egyáltalán, mit gondolnak az emberek? és aztán van egy ilyen arisztokratikus hozzáállás az eurozónához, elitista hozzáállás. Van nyilvánvalóan egy demokratikus deficit, ezt el kell ismerni. Mondjuk azt, hogy persze majd fel kell világosítanunk a lett lakosságot, hatalmas mennyiségű információt fogunk a nyakukba zúdítani, Ezt követően egy olyan országtól, amelynek a lakosságát egyébként nem kérdeztük meg, hogy akarnak-e csatlakozni az eurozónához, hogyha vala baj van, akkor nem mondhatjuk nekik azt, hogy viseljék a következményeket. Én nem ezt kívánom persze egyébként egyetlen népnek sem, különösen nem a letteknek, nem kívánom azt, hogy járjanak úgy, mint a görögök, de azért lássuk, hogy, hogy előfordulhat, hogy borzalmasan nehéz helyzetbe kerülnek, amit jobb lenne elkerülni az euró optimista az euróhoz való optimista, ugyanakkor arisztokratikus hozzáállás, azt gondolom, hogy egy olyan dolog, ami, ami külön kérdéseket vet föl Lettországgal kapcsolatban. Köszönjük. Csuntis úr, ahogy ezt korábban bejelentettük, erre a jelentésre vonatkozóan sajátos nyelvi szabályok vonatkoznak, mert nagyon szorított bennünket a határidő, és megerősíthetem önnek, hogy az Európai Parlament eh, hivatalos panaszt nyújtott be az Európai Bizottság felé, eh, amiatt, hogy ilyen szokatlanul rövid határidővel kellett egy eh, dolgoznunk, sajnálom, hogy ez kényelmetlenséget okozott. Az árnyék előadókon végigmentünk, ezért a, a többieknek adom meg a szót. Mrs. Hubner and Mr. Giegel. Eh. Kértek eddig szót. Karin szúr az első. Thank you very much. That's... Köszönöm. Nos, hát először is szeretnék köszönetet mondani a jelentéstevőnknek, Balc úrnak. 13 pontból áll, és hát azt gondolom, hogy ezt elég gyorsan el lehet olvasni, ezt az anyagot. És a magyarázatai kicsit mélyebb kontextusba helyezik az egészet, úgyhogy mind az összes megállapítását szóban és írásban egyaránt tudom támogatni. Most pedig angolul folytatom. Egy olyan gondolatról van szó, hogy hol is tartunk, nem csak Lettországban, hanem az egész Európai Unióban is merre is tartunk. Nos, ahogy én látom. A monetáris unió nyilván egy nagyon fontos aspektus, mégpedig a gazdasági koherencia szempontjából itt az EU-ban. A monetáris unió nyilván tényleg egy észszerű dolog. A balti országokban gazdasági és geopolitikai szempontból észszerű különösen. Ugye a gazdasági dimenzió, ahogyan ezt már sokan elmondták itt, teljesen egyértelmű, hogy nagyobb biztonsággal és stabilitással a pénz nem irányába, vonzani fogja a befektetőket, a beruházókat, és nyilván a foglalkoztatás is nőhet, hiszen több munkahely lesz. Elhangzott itt, hogy Lettországban és más országban is ugyanolyan kell, hogy legyen az életminőség, amely ugyan eltér sok más tagállamtól, de hát azért azt is föl lehet tenni kérdésként, hogy hogy a fenébe legyen magas az életminőség, ha nincs meg a megfelelő gazdasági növekedés a háttérben. Úgyhogy ez az összefüggés és ez az aspektus is fontos. Aztán a geopolitikai aspektus, amiről már beszéltem, és amit azért nem szabad szem előtt évesztenünk. Ugye 50 évet Lettország a szovjet megszállással töltött el, és hát nagyon hosszú volt a folyamat a reintegrációnak, az Európai Uniós családokhoz való tartozáshoz, és ez a legutolsó nagy lépés, amit az országos megtesz, hogy az Európai Unió és a NATO-hoz való csatlakozás után az eurozónához is csatlakozik. Úgyhogy ez megerősíti gyakorlatilag Letország szerepét és geopolitikai elköteleződését. De Lettország és a többi tagállam számára sem lesz ez elég, mert Persze, hogyha most itt varázslattal bevezetjük valahol az eurót, és ettől mindenki gazdagá válna, az nagyszerű volna, de hát ez sajnos nem így van. Ami itt elhangzott egyébként agályként, ez mind igaz. Azok a tagállamok tehát, eh, ahol már bevezetésre került az euró, ez nem elég, hanem a monetáris unióban egy nyitott eh, piacra van szükség. Még egyszer mondom, nem szabad alábecsülnünk annak a eh, fontosságát, hogy, hogy van belső piacunk, de a szolgáltatások területén ez nem elég nyitott még. Tehát a monetáris unióban rejlő potenciál nagyszerű, és az egységes belső piac is nagyszerű, de sem az én országom, sem a többi eurozóna beli tag nem fogja tudni az összes potenciált kiaknázni, hogyha ez nem válik szabaddá. Úgyhogy kereskedelmi tárgyalásokat kezdünk ugye az Unió és az USA között. Ez is egy részét képzi ennek a folyamatnak. De nem lehet csak álmodozni arról, hogy az USA-val majd szabadkereskedelmet folytatunk, hogyha még az Unióban sem működik ez. Úgyhogy az USA-val való megállapodásunk is még azért elég messze van, de a saját házunk táján is seperhetünk még. Úgyhogy a monetáris unió fontos aspektus, de az egységes piac, mint olyan, mindenképpen elsődleges prioritást élvegez és aztán most már letre fogok áttérni, hiszen látom, hogy van lett tolmácsolás is. No, számos kollega már megfogalmazott agályokat itt a bankszektorral kapcsolatban, és a külföldiek, a nem lett illetékességű betétekkel kapcsolatban. A jelentéstevő is azt mondta, hogy kb. 130%-át teszi ki a GDP-nek a, a bankszektor, amelyen ez a legkisebb, az egyik legkisebb az Európai Unióban, hiszen 370%-nál tart az átlag. Sokan, ugye, hogyha kiszámolják, akkor hallják, hogy ez 8-szoros. Nem tudom, hogy hogy ment át a tolmácsolásban, de 370 az Európai Unióban átlagosan, Cipruson pedig 800 a, a GDP-nek, a bankszektornak a részesedése. Tehát eléggé kicsi mindez Letországra vetítve. Úgyhogy ez nem fog óriási felfordulást okozni a gazdaságban. Nyilván a betétek 40%-a valóban külföldieké, és hogyha ez az ágazat nagy volna, akkor inkább kellene aggodalmaskodnunk, de miután kicsi, ez nem belelapozott. Második dolog. A bankfelügyelet együttműködik azokkal a bankokkal, ahol vannak külföldi betétek, és ezekkel kapcsolatban a likviditás szempontjából például sokkal szigorúbb követelményeknek kell megfelelni. Tehát van egy 30 napos határidő, és a likviditás erre az időszakra elő is van írva. Mondtam már, hogy ezek a külföldi betétek gyakorlatilag nem finanszírozzák Lettországot, tehát külön is kezelik a meglévő bankszektortól. És a harmadik dolog, amit tudni kell egyébként ezekről a külföldi betétekről, hogy a legtöbb, az az, hogy a legtöbb tranzakció amerikai dollárban kerül eszközlésre, nem euróban vagy lacban. Tehát ezek a külső betétek valóban külföldi valutában is végzik a tranzakciókat, és amerikai bankokkal történik mindez. Ma reggel volt már szó arról, hogy az Európai Unióban hogyan fogjuk milyen jogszabályokkal a pénzmosást visszaszorítani, és azért, hogyha őszinték vagyunk, közelebb lépünk majd az amerikai követelményekhez, közelebb kerülünk ezekhez. De van számos olyan bank, ahol léteznek külföldi betétek, és ezek nem feleltek meg az amerikai követelményeknek. És ezeket a betéteket aztán be is zárták. Na most ahhoz, hogy föntarthassák ezeket a betéteket, be kell tartani, meg kell felelni az amerikai előírásokkal is, tehát az, az amerikai dollárban kötött üzletekre is. Úgyhogy most van a lett, az európai ellenőrzés, majd pedig, hogyha jobban belegondolunk, ott van még az amerikai előírások és azoknak a betartásának az ellenőrzése is. Emlékeztetnék mindenkit, hogy jól tudja és ismeri ezeket az előírásokat és követelményeket Lettország, és helyesen mondta el is a jelentéstevő, hogy szigoríthatjuk persze a szabályokat a pénzmosás ellen, hiszen ez minden európai országra leselkedő veszély, és végezetül pedig köszönetet mondanék még egyszer Bálc úrnak. Thank you very much indeed, Mr. Karins. Köszönjük. Lüling asszony kap szót. Oui, euh, merci, euh, monsieur. Köszönöm, elnök úr. Herr euh, Balz sagen, dass ich ihm sehr danke für seinen Bericht in der szeretném elmondani, hogy nagyon rövid és velős volt ez a jelentés, ennyi. És akkor én egy megjegyzést tennék görög kollégánknak, aki a GUE részéről nyilvánult meg, és aki aggodalmát fejezte ki a lett népesség sorsa iránt, illetve amiatt, hogy nem konzultáltak velük. Én örültem volna, hogyha a görög népességet megkérdezik 2000-ben, hogy csatlakozzanak-e az euróhoz, és nagyon örültem volna, ha a görögök leszavazzák az euróhoz való csatlakozást, mert akkor már is kevesebb problémájuk lenne. faut quand même faire la part des choses. Il ne faut pas nous dire n'importe quoi. En 2000, on a, on a accueilli most eh, a tagállamok most olyan tagállamok is vannak az eurozónában, amelyek nem töltötték be soha, nem feleltek meg soha a kritériumoknak, Görögország és ilyen. Most pedig rendkívül aprólékosan vizsgáljuk a eh, kritériumokat. Ez történt egyébként Litvánia esetében is. Eh, sokkal jobb lenne mindenkinek az eurozónán belül, hogyha az ott lévő tagállamok ugyanannyira betartanák a Maastrichti kritériumokat, mint amennyire Lettország betartja. A valóság ehhez képest az, hogy a nagy része, a többsége az eurozóna tagjainak boldog lenne, hogyha olyan helyzetekben lenne, mint Lettország, beleértve saját hazámat is. Dombrovski ex-kollégánk iránt csodálattal adózom. aki e, nagyszerű reformokat hajtott végre, sikeresen, és e, ha minden tagállamban lenne egy Dombrovski az eurozónán belül, aki megtenné, meglépné ezeket a reformokat, akkor megint csak sokkal jobb lenne a helyzet, mint amilyen most. Erről nem is mondanék többet, mert mindenki tudja, hogy mennyire rossz helyzetben eh, vagyunk olyan kérdéseket teszünk föl Letországnak, amelyeket saját maguknak a tagállamok nem mernek feltenni. Például itt gondolok az európai szemeszterre, olyan dolgok hangzanak el, hogy nem akarjuk követni a brüsszeli diktátumot, ezt nem akarjuk, azt nem akarjuk. A tagállamok jobb lenne, hogyha az európai szemesztert sokkal jobban elfogadnák és maguké, magukénak vallanák, magákévá tennék. E, érthetetlen számomra, e, miért e, kérdőjelezi meg bárki Lettország erőfeszítéseit. Ami pedig a nem ott lakók betéteit illeti, nos hadd mondjam el, hogy a tőke szabad áramlásának területe vagyunk már elég régóta. E, Lettország ebből profitál. A tőke szabad áramlása az egy nagy pozitívum. És e, ennek kapcsán e, adóparadicsomról beszélni, az pedig egyszerűen túlzásnak gondolom ami a banktitkot illeti. Lettország tagja az Európa Európai Uniónak. Ez nem csak az eurozónáról szól, e, ezek a szabályok az összes tagállamra e, igazak és érvényesek. Én szeretném, hogyha olyan államférfiaink lennének, mint Dombrovski úr, nem volt könnyű a lett népnek, mégis újra választották eh, Dombrovski urat, ami bizonyítéka annak, hogy ez a nép nagyon észszerű, és eh, tudja, hogy mi a különbség a populisták és azok között, akik tényleg a nép érdekében eh, cselekszenek. Nyilván vannak kényszerek, de megbirkózva ezekkel a kényszerekkel most jó helyzetben vannak, e, példamutató Lettország jelene, és e, azt gondolom, hogy e, mindannyian tanulhatunk abból, amit a lettek elértek. Tehát nekik is gratulálnunk kell, és magunknak is, hogy fölveszük őket a klubba. Köszönjük, asszonyom! Most pedig megadom a szót Tanuta Hübnernek. Uh, thank you. Uh, uh... Köszönöm. Lengyelként uh, természetesen Csak szeretném, csak szeretném, hogyha én is hasonlót mondhatnék, szinte így beszélek, amikor azt mondom, hogy üdvözöljük, hogy örülünk annak, hogy Lettország beléphet az eurózónába. A politikai vezetők, hogyha a lakosság csak ennyire támogatná az euró bevezetését, akkor az euró szó sem hagyná el az ajkukat, annyira félnének attól, hogy nem veszik őket újra, ezért valóban dicséretes a lett politikai vezetés bölcsességet. Dombrovskis szurat kétszer választották meg, ahogy ezt Lülünk asszony mondta, nem csak az a fontos, hogy fájdalmas reformokat hajtott végre, hanem mindkétszer a politikai napirendjén programján nagyon fontos szerepet kapott az euró bevezetése. Tehát bizonyos fajta ellentétet látok a között, hogy ennyire alacsony az euró támogatottsága ország, miközben Dombrovszki urat újra választották, tudván, tudva, hogy az euró bevezetése mellett fog kardoskodni. Úgy vélem, hogy az eurózóna tagság iránti alacsony támogatottság igazából az információ hiányból táplálkozik, hogy hogyan alakulnak majd az árak, hogyan alakulnak majd a bérek. Éppen ezért világos, hogy az embereknek, a letteknek el kell magyarázni, hogy hogy történik majd mindez. Az de általában azt látjuk, hogy a belépés után, az Európa vezetése után általában növekszik a belépés követően Amúgy a munkanélküliséget illeti az eurozónához képest nem a kiugróan magas ez, kicsit túl magas, de szeretnénk, hogyha nem lenne ilyen magas, de az eurozóna 12,5%-os átlagához képest ez nem kirívó. A Sőt, valószínűleg magasabb lett volna, hogyha nincs a kivándorlás, ez ugyanis részben elkendőzi a, a munka hiányát, a munkerőpiaci problémákat. A lett társadalom még nem lábott ki teljesen a válságból, hanem a szerkezetváltás mélysége is felmerül, hogy valóban milyen. Remember when Estonia was, was joining, in fact, already months... Emlékszem, amikor Észtország eurózóna csatlakozása napirendre került, akkor már hónapokkal előtte Eh, credit default swapok eh, spreadjei elkezdtek, eh, CDS swapok elkezdtek csökkenni, tehát ezzel kapcsolatban nem tudom mik a tendenciák, lehet, hogy vannak ilyenek, csak nem kaptam, hozzám nem jutottak el ezek a pénzpiaci hullámok. Köszönöm. Thank you. Thank you very much. Köszönjük, Hübner Gigold, Hübner asszony, Gigold úr a következő. Csak nagyon röviden, elnök úr. Én is köszönöm Burkhard Baltnak eh, ezt a fontos munkát, és hogy ilyen pozitívan állt Lettország eh, euróvezethez történő csatlakozásához. A lettek, a GU és kollégáknak mondom, a lettek döntöttek igenis döntöttek. Amikor Görögországgal kapcsolatban döntöttünk, akkor még, nem, még, még nagyon, nem, betesvás volt a helyzet, nem volt hosszú tapasztalatunk az euróval. Letország a válságon keresztül tartotta magát a, az RM-hez, árfolyam mechanizmushoz, nem értékelte le a valutáját éppen azért, hogy egy fájdalmas belső leértékelés, leértékelésen keresztül ugyan, de eh, tartsa magát az ERM-hez. Tehát ez igenis egy demokratikus döntés. Sőt, az eurót használják. Az nagyon is jelen van Lettországban, már most is az euró. Roberttel együtt volt alkalmunk az Econ küldettsége tagjaként eh, ezt megtapasztalni, látni saját szemünkkel. Az euró már most is jelen van, nagyon is jelen van a lett, lett piacokon. Igazából egy politikai kérdésről beszélünk. Egyetértek Wolf Kincel. E tekintetben is csak annyit mondhatok, hogy a balti országok és Lettország most már ugye a második egyértelműen eh, amellett döntött, amellett tette le a voksát, hogy Európához, az euróvezethez tartozik. Ez egy olyan döntés, ami sokkal pozitívabb, mint a korábbi döntések. a teuton lovagok mentek a balti országokba. Most teljesen más az iránya ennek, most a balti országok jönnek Európába. hogy ezt Burkhardt Balc jelentése is kimondja, Lettország igenis teljesíti a követelményeket, az árfolyam mechanizmusban is be, Eh, bizonyította, hogy érett zero euróról vezetre. Ugyanakkor a kritériumok azon a feltételezésen alapultak, hogy elég pár alapvető kritériumnak eleget tenni ahhoz, hogy az eurózóna ne essen szét. Ezek a kritériumok azóta nem alakultak át. Azonban azóta olyan jogszabályokat fogadtunk el ezen házfalai között, amelyek sokkal messzebb mutatnak. Itt van például a makragazdasági egyensúlytalansági helyzetre vonatkozó eh, szabályozás. Itt a hatos csomag a kérdés már csak az, hogy miért nem változtatjuk meg a kritériumokat, az euróövezethez való csatlakozás kritériumot is. Egyetértek Balc úr jelentésével, azért, mert mi nem végeztük el a házi feladatunkat, nem mondhatjuk, hogy a kritériumok nem jók, és így eh, ne vegyük föl Lettországát. Nem, az Európai Bizottságnak kell szegezni ezeket a kényelmetlen kérdéseket. Hatos csomag, kettes csomag makrogazdasági egyensúlytalanság szabályait elfogadván nincs-e itt az ideje annak, hogy az újonnan belépőkre vonatkozó kritériumokat is felülvizsgáljuk. Ugyanakkor ez Lettországra vonatkozó elemzésünket, értékelésünket nem változtatja meg. Magunknak tegyük fel a kérdést, hogy a kritériumok mennyire napra készek aktuálisak. Másodszorban tényleg csak dióhéjban röviden, összefogottan. A lett árnyékgazdaság viszonylag nagy méretű, ezért az adatokkal kapcsolatban felmerülnek bizonyos kérdések. Amikor ott jártunk, akkor láttuk, hogy magas a munkanélküliség, de a hivatalos munkanélküliségi ráta eh, nem fedi le teljesen a valóságot. Ugyanakkor a banki ágazat nagyságát illetően egy közös piacon nem jó az, amikor azt mondjuk, hogy egy tagállamban bizonyos határ fölött nem egészséges a külföldi betétesek aránya. Astrid Dulingnek is mondom ezt, hogy ha valóban nyílt piacokról beszélünk, akkor nem mondhatjuk azt, hogy egyes országokban már pedig ne legyenek külföldi eszközök, vagy legalábbis a GDP x százalékát ne haladják meg ezek. Nem, nem emiatt kell aggódnunk, hanem amiatt, hogyha egy ország van, a Moneyball jelentés szerint pénzmosás elleni szabályok végrehajtásával küzdik, egyébként az eurózóna jelenlegi aktuális tagjai közül jó néhányat érint, ezzel kell foglalkoznunk, emiatt kell aggódnunk, illetve amiatt, hogyha az adószabályok, adójogszabályok az euróövezethez való csatlakozást próbálják kihasználni. Nem, persze nem azt mondom, hogy nem akarok egyenlőséget vonni Ciprus és Letország között, de az osztalék adó, adóalap alól való kivonása ilyen csak gyanúsan hasonló az adóparadicsomok szabályaihoz. A társasági profitadó igen alacsony, mert pedig hogyha a adó integrációról beszélünk az Európai Unióban, akkor ez problémás, hogyha belép egy új ország, egy olyan új ország, amely adójogszabályok, amelynek adójogszabályai nincsenek igazán összhangban az euróvezet tagállamaival. Nem azt kérdőjelezzük meg ezzel, hogy Lettország belépjen az euróvezetbe, nem, hanem az a problémás, hogy egyre több tagállam próbálja adózási szempontból ilyen módon vonzóvá tenni magát, miközben igazából nem gazdaságilag versenyképesek, reálgazdaságilag versenyképesek, hanem a külföldi tőkét és befektetőket így próbálják magukhoz édesgetni. Ahogy a jean is mondta, megpróbálunk majd rámutatni ezekre a problémákra, anélkül, hogy Lettország csatlakozásával kapcsolatban a pozitív hangulatot ez hátráltatnák. Köszönjük, Sven! Suntis úrnak adom vissza a szót, de kérem, hogy csak röviden, mert a tolmácsok, tolmácsolás már csak pár percig áll rendelkezésre. Eh, Agapti θα ήθελα και η a Lulink nem a ακούει τώρα. Αρκετοί Szeretném, ha Luling asszony is hallgatna engem. Számos felszólaló beszélt itt a mi helyzetünkről. Nyilván mindenkinek eh, joga van eh, azt mondani, amit akar, eh, de Luling asszony különösen határozott véleményt fogalmazott meg. Nézzük, milyen politika, milyen szakpolitikát hajtanak végre az eurozónában. Ki dönti el, hogy ki léphet be, milyen politikai kritériumok alapján azok, akik úgy döntöttek, eh, hogy másokat befogadnak eh, az eurozónába, azt eh, emberbaráti szeretetből teszik? Nézzük meg ennek az eredményét, amire a válság rámutatott. Az eurozónában tudjuk, hogy vannak deficitet terhelő, termelő és szuficitet termelő országok. Ez egy ténykérdés. A második dolog pedig meg kell kérdezni, hogy meg kell kérdezni az embereket, ne zsarolás ö, ö, legyen ö, egy eurozóna ö, csatlakozás. Az IMF Görögországnak azt mondta, hogy a program megvédi majd Görögországot. Hát valójában az eurozónát mentette meg, nem Görögországot. Mindjárt befejezem, elnök úr de azért mindenképpen el akartam mondani azt, ami szerintem az igazság, és válaszolni arra, amit Luling asszony mondott. Gigold úr a bizottságnak Luling asszony, nem Görögországról beszélünk, nem Görögországról szól a vita, hanem Lettországról Luling asszony, ezért nem adnám meg önnek a szót. Két percet kap a bizottság, hogy hogy válaszoljon a Gigold úr kérdésére. Yes, uh, let me first of all, as, as a general point, welcome very much the support. Köszönöm. Először is uh, üdvözlöm azt az összességében támogató véleményt, ami a balci jelentésben is, illetve az itt elhangzott felszólásokban is megfigyelhető volt. A bizottság is azt mondja, hogy folytassa Lettország a reformokat, nem értünk még a reformok végére. Tehát adóügyekben, pénzügyi stabilitás kérdésében, strukturális reformok terén, valamint a munkaerőpiacon is további reformokra van szükség. Már elértek nagyon szép eredményeket, de még nem vagyunk a végén ennek a folyamatnak. Az Európai Bizottság részéről én is megerősíthetem azt, hogy megértjük, azt, hogy, ilyen, hogy a parlamentnek nem tetszik az, hogy ilyen szoros a menetrend, ezen most már nem tudunk válasz, változtatni, ugyanakkor a konstruktív és rugalmas hozzáállást köszönjük, mindenképpen megpróbáljuk a jövőben akkomodálni ezeket az igényeket, illetve a megjegyzéseiket figyelembe venni. Gigoldúr adókérdésről beszélt, nem a csatlakozási kritériumokról és arról, hogy ezeket felül kéne vizsgálni, kérdezte, illetve idézte fel a kérdését Gigoldúr. Nos, ami a kritériumokat illeti, az a szerződésben szerepel, azok a szerződésben szerepelnek, és ha azt meg akarjuk változtatni, akkor a, a szerződést kell megváltoztatni. Hogyha a lett értékelést nézzük, akkor annak van men, minőségi és mennyiségi aspektusa is. A bizottság és az EKB is, mert az EKB is készített jelentést. A konvergencia fenntarthatóságáról ezekben a jelentésekben elég sok dolog szerepel. Tehát nem csak kipipáltunk dolgokat, nem csak azt néztük meg, hogy pillanatnyilag megfelelnek-e a célkitűzéseknek, illetve teljesítik el feltételeket, hanem egy átfogó képet alkottunk Lettország teljesítményéről, és azt gondolom, hogy tényleg a teljes képet figyelembe vettük, amikor döntöttünk a csatlakozásról. Én azt gondolom, hogy ezzel kapcsolatban nyugodtak lehetünk, viszont a jövőre nézve is oda kell figyelnünk arra, hogy mindig helyesek legyenek az értékelések. Köszönöm, Kutas úr, most pedig Balc úrnak adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr, nagyon rövid leszek. Örülök annak, hogy a legtöbb felszólaló, sőt minden felszólaló elmondta, hogy továbbra is árgus szemekkel kell nyomon követnünk, hogy hogyan is alakul Lettország gazdasága, és hogy az óvatos politikáját megtartsa az ország, fenntartsa Lettország. Magam is ezt fogalmaztam meg a jelentésemben, úgyhogy örömmel tölt el, hogy ezt a nézetemet osztják. Klinc úr már nincs itt, de köszönöm azt a megjegyzését, hogy az energia tematikát mindenképpen nyomon kell kísérnünk. Az elmúlt hetekben is többször gondolkodtam erről, külön nem szóltam erről a jelentésemben, mert valóban egy rövid és velős jelentést akartam írni. Azonban, hogyha bárkiféle kiegészítést szeretne, akkor nyitott vagyok ebben az irányban. Még egy rövid válasz arra, amit Danuta Hübner asszonytól elhangzott, hogy miért nem volt eddig reakció a piac részéről Nos, hát valóban így van ez. Észországban voltak piaci reakciók az a bevezetést követően. Azt gondolom, hogy a piacok kivárnak. Tehát mindaddig, amíg tényleg döntés nem születik a csatlakozásra az eurozónához, és akkor majd meglátjuk, megnézhetjük, hogy hogyan reagálnak a piacok. Az, hogy még nincsen formális pozicionálás, szerintem emiatt nem kell aggódnunk, meglátjuk majd, hogy a következő hónapokban mi történik. Utolsó megjegyzésem pedig Sven Gigold is szólt. Nyilván, hogyha szükség lesz szerződés módosításra, én osztom Gigold úr nézetét, azaz, hogy felül kell vizsgálnunk azt is, hogy a kritériumok azokban a, abban a formában, ahogy annak idején megfogalmazták, még helytállóak-e. Nyilván én a jelenleg hatályos jogalap alapján és kritériumok alapján fogalmaztam meg a jelentésemet, de tény, hogy érdemes átvizsgálni, hogy az akkori kritériumok ma is megfelelőek, helytállóak-e, vagy ki kell ezeket igazítani. Úgyhogy köszönöm szépen ezt az észrevételt is. Mindazonáltal a jelentésemben nem erről volt szó. Minden árnyék jelentéstevőnek és kollégának köszönöm szépen a hozzászólásokat, az értékes észrevételeket. Várom, örömmel várom a módosítókat és a kiegészítéseket, amennyiben ilyeneket kívánnak megfogalmazni. Konstruktívan fogom őket kezelni, és várom a következő eszmecserét a jövő heti hétfői szavazás előtt. Köszönöm. Köszönjük szépen, ahogyan tegnap Bálc köszönöm, Gigold is, de hát nem is olyan nagy baj, hogyha összetévesztem, nem egyformák, de hát annyi baj legyen. Tehát tegnap elhangzott már, hogy a módosítók benyújtásának határideje holnap, július 19-e lesz a szűk határidő miatt. 21-én fogjuk ezeket átvizsgálni, megtárgyalni, és ugyanaznap lesz róla majd a szavazás. A végszavazás pedig a júliusi plenárison lesz Strasbourgban. Más bejelenti valóm csak annyi, hogy jövő hétfőn három órakor lesz a következő ülésünk itt Brüsszelben. Köszönöm mindenkinek, és elnézést kérek a késésért, főleg a következő csapattól.